Ez a jegyzőkönyvhöz tartozó hozzászólás volt, de személyes megjegyzést is tartalmazott ez. Tehát ez egy személyes hozzászólás volt. A jegyzőkönyvvel kapcsolatban szeretném még valami, valakit mondani, nem akkor elfogadtuk így a jegyzőkönyvet. Hölgyeim és uraim, van még egy plusz információm. Az illetékes magyar hatóságok informáltak arról, hogy Magó Zoltán fogja felváltani Győri Enikőt szeptember 12-től. Üdvözlöm az új kollégát. Ha jól tudom, itt van a teremben közöttünk. Üdvözöljük Önt itt az Európai Parlamentben. Üdvözöljük az Európai Parlamentben. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy a hármas bekezdés kettes pont értelmében az Európai Parlament szabályzat értelmében hogyha minden rendbe találnak a mandatumával kapcsolatban, akkor teljes joggal részt vett az Európai Parlament munkájában, feltéve, hogy aláírta azt a nyilatkozatot, amelynek értelmében semmilyen más tevékenységet nem folytat, amely az Európai Parlamenti tevékenységével nem összeegyeztethető. A, még plusz információ, szeretnék arról önöket tájékoztatni, hogy a tanács elnöke szerdán és én öt jogalkotási szabály, szabályt írtunk alá. A 74-es cikk alapján az eljárási szabályzatnak ezeket